elnök úrnak is, és még egyszer hadd köszönjem meg azt, hogy itt eh, képviseltem az ír elnökséget eh, az Európai Parlamentben. Köszönöm. Vielen Dank, Frau. Köszönöm szépen, tisztelt miniszterasszony. Ezáltal lezárjuk a vitát. Most pedig rátérünk a szavazásra. Először Először is szeretném üdvözölni a gazdasági szabizottság az, egész az EGSD e új elnökét Malosz urat. Hölgyeim és uraim, most titkos szavazás következik a bizottság új tagjának.